szót kellett volna adni, éppen ezért újból kell kezdeni a szavazást. Ja, Golnis. Golnis úr, hát logikus módon ezzel a kérdéssel nagyon intenzíven foglalkoztunk. Ügyrend eljárási szabályzat szempontjából is megvizsgáltuk. Simacki úr elutasító magatartása a jelentéssel kapcsolatban a legtöbb érintett előtt ismert volt, és hát ezért lett ilyen az eredmény. Nem az volt a helyzet, hogy itt először tanácskoztunk a Simanszki jelentésről. De ettől függetlenül is. Az a helyzet, hogy anélkül, hogy természetesen az, egy, az ügyrend 171-es pontját mindenképpen meg kell tartanunk, tehát az elnökség dönt a döntésekről, illetve és az elnök döntését nem lehet megtámadni. Podimat asszony egy levezető elnök döntött, ezt nem lehet már megtámadni, ez egy sajnálatos eljárás, de én ezen már nem tudok változtatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ma délelőtt biztos feltűnt önöknek a Louise Weiss épület udvarán ezek a transzparensek, amelyekben a Szíriában túlszúr esett újságírók szabadon bocsátását követeljük. Az Európai Parlament ezzel az újságíróknak szeretné mutatni, nem felejtettünk el titeket, és a családaik meg kell, hogy kapják tőlünk azt az üzenetet, támogatunk titeket, és minden örünkkel segítünk segítünk nektek. Szíria ma az újságírók számára a világ legveszélyesebb helye. 2011 óta Szíriában 27 újságírót és 98 civil újságírót gyilkoltak meg. 16 újságíró továbbra is túsz ejtők fogságában van. Néhányukat elrabolták, mások eltűntek, sokukról hónapok óta semmit nem tudunk. Közöttük sokan EU tagállambeliek, franciák, spanyolok, lengyelek, tehát az mi európai honfitársaink csodáljuk ezeknek a nőknek és férfiaknak a bátorságát, akik az életüket kockáztatják azért, hogy szabadon tudósíthassanak, és szabadon adjanak tájékoztatást. Három éve tart ez a brutális konfliktus, és ennek során egy ezért a népért küzdenek az egyre növekvő erőszakot szenvednek el ezek, ezek nélkül, az újságírók nélkül szinte semmit nem tudnánk ennek a háborúnak a borzalmairól, a kínzásokról, ártatlan emberek köszük gyermekek lemészárlásáról, a népe mindennapos szenvedéséről. Emlékezünk ma ezekre az újságírókra, akik a háborúban elvesztették az életüket, mindegy, hogy ők most európaiak, szíriaiak vagy máshonnan származnak. Követeljük valamennyi fogva tartott újságíró azonnali szabadon bocsátását. Köszönöm, köszönöm a figyelmüket. Most pedig elkezdjük a szavazást. Ferreira asszony jelentését, Ferreira asszony megbetegedett, és Sanchez Prestado képviselő helyettesíti őt. Ferreira képviselő asszonynak jobbulást kívánunk. A szavazás előtt Borz asszonynak, az Ekon elnökének adom meg a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot elmagyarázni. Azt kérjük, hogy a jogalkotási állásfoglalás tervezetet halasszuk el, hogy folytathassuk a tárgyalást a tanácssal,